Good afternoon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Kezdjük el az ülést. Meghallgatás következik, de van tolmácsolás, ezért saját nyelvemen fog beszélni portugálul. Em primeiro lugar, dou as boas-vindas. Először is mindenkit üdvözlök ezen a ö, meghallgatáson, amelynek témája a nők szerepe a zöld gazdaságban. Hadd mondjam el, hogy Gustafsson úr előadója ennek a témának, ő a szakbizottságunk elnöke, ő azonban beteg, ezért nincs közöttünk szemben azzal, amit szeretett volna. Így tehát nélkülöznünk kell az előadó bevezetőjét, és azonnal áttérünk a szakértők előadásaira. Lesz egy módosulása sorrendben. Az előadások sorrendben. Wintermeyer asszonynal kezdjük. aki az ILO brüsszeli irodájában dolgozik. megkapták a dossziéjukban a szakértők életrajzát, és szintén megkapták az információt, amely a szakértőktől, maguktól származnak. Smith úr távollétével kapcsolatban még egy szót. Ő is beteg nem lesz közöttünk egészségi okokból. Nem tudja megtartani az előadását. Ennek ellenére dokumentumot kap mindenki. Tehát ketten betegség miatt távol vannak, nagyon sajnáljuk, és Gustafsson úrnak és Smith úrnak gyors gyógyulást kívánunk. Most hát megadom a szót Wintermeyer asszonynak, tartsa meg az előadását. Öné a szó. Um, Köszönöm szépen, hogy az illót meghívták erre a meghallgatásra, Egyébként az nők zöldgazdaságban betöltött szerepe azzal fog foglalkozni, hogy a nők a zöld munkahelyekből hogyan tudnak részesülni. Először és átadom a kulcsüzeneteket, utána bevezetem a zöld munkalkalmak fogalmat az Ilónál, utána megnézem a gender kérdését és a zöld munkahelyekét, utána pedig az akadályokról szólok, és arról végezetül, hogy milyen akció szükséges. Nos, mi a kulcsüzenet? A kulcsüzenet az, hogy az ILO úgy gondolja, hogy a zöld gazdaság nem a több lehetőséget magában a nőknek, csak hogyha. A zöld gazdaságba való átmenet befogadó lehet, és foglalkozhat a gender kérdésével, és így a nők részesülhetnek a zöld gazdaság előnyeiből. Már ismerünk olyan projekteket, amikor a nők vezető szerepet töltenek be, például Ugandában a Kinavataka női kezdeményezés, ez újrahasznosítás. Nemzetközi szinten adják el a termékeiket, nem csak erről van szó, hanem így az egészségügyellátáshoz és az oktatáshoz is hozzájutnak. Másrészt azonban vannak olyan projektek, amelyek azért nem sikerültek, mert nem vették figyelembe a gender dimenzióját. Például Tájföldön újra erdősítés, a projekt vezetői sajnos csak férfiakat kérdeztek meg, és nem foglalkoztak azzal, hogy a nőknek, férfiaknak más a szerepük a közösségben. A nők szerepe volt a fák gondozása, és így a fák egyszerűen kikerültek a projektből, mert senki nem gondolt rájuk, aki a projektet vezetett. Nos, mik a zöld munkahelyek? Ezek megfelelő, méltányos munkahelyek, ahol is a méltányos az azt jelenti, hogy a munka feltételek megfelelőek, nincsen gyermekmunka, van szociális ellátás, figyelveszik a munkahogyi szabályokat, és az a zöld munka, amely a közvetre, hato, közvetre gyakorolt hatást csökkenti. Például az üvegház hatású gázok kibocsátása terén. 2008-ban kezdődött az ILO programja. Most már több mint 20 országban jelen vagyunk, kormány szervezetek, kormány közi szervezetek, nemzeti partnerek is részt vesznek benne, és helyi szervezetek. Kapacitás építéssel is foglalkozunk, tanulmányt készítünk a zöld munkahelyekről, stb. A zöld munkahely az ilónál nem csak olyan téma, amely a zöld csoportot érinti, hanem más osztályokat is. Milyen szakképzettségek kellenek, például azzal foglalkozunk, hogy az hogyan hat ki a munkahelyi egészségügyre. Mindannyian tudjuk, hogy a gender alapú egyenlőtlenség létezik. Az derült ki, hogy általában a nők 75%-át keresik a férfiak keresetének. Tudjuk, hogy a világ tulajdonának kevesebb, mint 1%-át birtokolják nők, és 70%-a a napi egy dollár alatt keresőknek nő. Meg kell azonban megnézni, hogy hol, meg azon nézni, hogy a nők hol dolgoznak. A Latin Amerikában, Karib szigeten, szigeteken, fejlett világban a nők háromnegyede a szolgáltatásban dolgozik, és van a képviselve a tudomány és a technológia területén. Gánában van olyan mezőgazdasági szektor, amelyet 80%-ban a nők látnak el. Hogyha nem jön be a zöld gazdaság, akkor a nők foglalkoztatása csökken, hiszen a technológiában nő a foglalkoztatottak száma, ahol a nők alulreprezentáltak új technológiák jönnek be, azokat alkalmazni kell, sok képzésre van szükség. A nők félő, hogy ebbe nem kerülnek bele. A fejlődő országokban a nőket hátrányosan érinti a környezeti változások rossz iránya és a klímaváltozás. Mit javasol az illó azért, hogy a zöld munkaalkalmakból részesüljenek a nők? Nos, ez a kulcs üzenetem. Egy szociálisan befogadó átmenetet szeretnénk, amely foglalkozik a gender alapú egyenlőtlenséggel hogyha a nemzeti kormányok zöld politikát fogadnak el, akkor ki kell térni arra, hogy az hogyan hat a környezetre és a gender kérdésére. Például, hogyha a szénbányákat bezárnak, akkor ö, nehéz képzés biztosítani olyat, ö, amelynek segítségével újra el tudnak helyezkedni a bányákban dolgozók. Szükséges a társadalmi párbeszéd. Az derült ki, hogy szükséges leültetni egy asztal köré a munkáltatót és a munkavállalókat, hogy felmérjék a szükségleteket. Természetesen képzésre van szükség, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy különösen nagy most a fiatalok munkanélkülisége. Négy ö, olyan terület van, ahol a munkaalkalmak ö, valószínűleg növeked, ö, sokasodni fognak. Ö, az adaptáció, a zöld ö, vállalatok, a megújuló energia és a hulladék feldolgozás. Ezek közül kettővel fogok foglalkozni. Kezdem a hulladék kezeléssel és feldolgozással. A munka körülmények itt nagyon gyakran nehezek a munkaegészségügy szempontjából gyakran nincsen szociális ellátás. Általában az informális gazdaságban több nő dolgozik, mint férfi, és ebben a szektorban is igaz ez. Tehát itt van ö, bevételi lehetőség, jövedelmi lehetőség, de a körülmények nagyon rosszak. Egy példa, ha szabad, egy indián szakszervezet, amelyet nők vezetnek, hulladék hasznosítók, és ők megpróbálják javítani a munkakörülményeket meg kell értetniük, hogy amit ők csinálnak, az munka. És dolgozóként kell felfogni őket. Most a tagjaik már egészségügyi ellátásban részesülnek. Egyfajta szövetkezet jött létre, és így jobb árakat is tudnak elérni. Ez a szakszervezet szociális kérdésekkel is foglalkozik, például a gyermekmunkával, a gyermekek oktatásával. Most ott tartanak, hogy tagjaik között felvilágosító munkát végeznek, hogy ráébreszék őket a gyermekek, különösen a lányok iskoláztatásának szükségességére. Sok mindent lehet, tehát, tehát lehet tenni, hogyha a nők átveszik a vezetést, vagy legalábbis egy bizonyos lehetőséget kapnak könnyebben jutnak be így majd a formális gazdaságba. Ez a példa azt mutatja, hogy a nők, hogyha némi hatalmat kapnak, akkor a szociális oldalra is odafigyelnek. A másik szektor, amelyre szeretnék kitenni, a megújuló energia. Ez is növekvő szakma. Az energia területen foglalkoztatott halottak 20%-a nő. Nagyon kár, hogy ez így van, hiszen ez sok munkaalkalmat jelenthetne a nőknek. És az a 20% nő, aki az energiaszektorban dolgozik, nagyon ritkán dolgozik technikai területen, és nagyon ritkán rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Vannak azonban pozitív példák, például a szélenergia iparban nők szakszervezete az USA-ban. megpróbálják ráébreszteni a nőket arra, hogy milyen lehetőségekkel bírnak. Egy bangladesi példát is szeretnék felhozni. Promin Shakti, ez egy energiavállalat, több mint 200 nőt ö, ö, betanított arra, ö, hogyan lehet hasznosítani a napenergiát falvakban. Így az energia eljut a vidék legeldugottabb részeire is. Az iló a képzéshez is hozzájárul a nők vállalkozási lehetőségeivel is foglalkozik egy részlegünk. Van egy képzési csomag azon nők számára, akik vállalkozni kívánnak. Le van fordítva több nyelvre, azokra a helyi nyelvekre, ahol akcióval fellépünk a női vállalkozással és a gender egyenlőséggel is foglalkozunk. Nos, mi a fő akadályok, amelyekkel szembe találják magukat a nők? Úgy gondoljuk, hogy ö, nagyjából ugyanazok, ö, mint amikkel a múltban találkoztak. A formális oktatáshoz való hozzáférés nehézsége, a pénzhez, az erőforrásokhoz való hozzáférés nehézsége, a döntéshozatalból ö, való ö, kizártság, illetve a hagyományos ö, szerepek illetve felelősség, vezetési szerepek megoszlása. Milyen akciókat tudtunk beazonosítani, amelyek szükségesek? Egyrészt egy méltányos átmeneti keret, amelyről már beszéltem. Ennek része egy célzott támogatás a zöld vállalkozási kezdeményezéseknek foglalkozni a gender egyenlőséggel az oktatásban. Az ENSZ-nek is van egy kezdeményezés ezzel kapcsolatban. Hét elvet fogalmaznak meg. A nők szerepével kapcsolatban az üzleti életben a fenntartható vállalatok támogatása, valamint az illó egyezmények ratifikálása, az EU tagállamai, az, EU, az illó egyezményeket aláírta, egyrészt az egyenlő munkáért egyenlő bér, másrészt a diszkrimináció mentességről szóló egyezményt. Van egy nagyon ö, friss ö, egyezmény ö, a háztartási ö, munkát ö, végzőkről, akiknek szintén a ö, többsége ö, nő. Az illó tehát tud-e segíteni? Igen de fel kell használni azt a lehetőséget, amelyet az átmenet biztosít átmenet van, és annak során a gender egyenlőséggel foglalkozni kell. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Wintermeyer asszony. Köszönöm szépen a hasznos információkat, amelyeket hallhattunk. Köszönöm a statisztikai adatokat nagyon pontosan megmutatják, hogy a nők gazdasági potenciálját még messze nem használják ki teljes mértékben. Nagyon fontos volt azt is hallani, hogy a zöld gazdaság, a környezetbarát gazdaság nagyon jó lehetőséget biztosít a nőknek eh, abban a tekintetben, hogy erősebben legyenek jelen a munkaerőpiacon. Főleg akkor, amikor eh, arról van szó, hogy emberhez méltó munkahelyek keletkezzenek, amelyek a, a környezetet kevésbé károsítják. A foglalkoztatás ezen lehetőségei a zöld vállalatoknál, az a foglalkozó vállalatoknál, és így tovább nagyon jó perspektívát kínálnak arról, hogy mit lehet és mit kell tenni. Már vannak pozitív példák is. A szót most tovább adom Belen Sánchez asszonynak. Ő is szakértő, és pedig foglalkoztatás politikai és környezetvédelmi szakértő. Most pedig saját információit osztja meg velünk. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Én itt a Sustain Labor, a fenntartató munka alapítványt képviselem. Mi szorosan együttműködünk a szakszervezeti mozgalommal, és pedig főleg a fenntartató fejlődés tekintetében. Két fő témánk van, a zöld gazdaság és a klímaváltozás. Nagyon fontos rész a munkánknak az, hogy a vegyszereket hogyan kezelik. Nagyon sokat dolgozunk a fejlődő országokban, hiszen ott sokkal kevesebb a kapacitás a különféle dolgok, főleg környezetvédelmi dolgok kezelésében. És a szakszervezetek pedig mindenhol együttműködnek velük. Kapacitás, építés, kínálunk nekik különféle tanfolyamokat, és nemzetközi tárgyalásokra is felkészítjük őket a klímaváltozással szükséges megbeszélésekre. Azért vagyok itt, hogy a jelentésünk eredményeit bemutassam. Egy éve jelent meg ez a jelentés. Hozzáfűznék egy-két dolgot hozzá. Elmondanám, hogy hogyan zajlott az eszmecsere a riport után. Kezetektől fogva szeretném hangsúlyozni, hogy a zöld munkahelyek nem teljesen új találmány, hmm, de hiába van már meg 5-10 éve ez a fogalom most lett igazából népszerű. Egyetemek támogatják, és más kutatóintézetekben is láthatjuk. Emlékeztetnék arra, hogy vannak esettanulmányok, és ezek alapján kiderül, hogy hol kötődik össze a zöld gazdaság a gender alapú egyenjogúsággal. Úgy gondolom, hogy ez egy eh, nagy elképzelés, egy nagy ötlet, hogy a parlament megszervezi ezt a vitát, hiszen tényleg szükséges. Az információ, amelyet mindenki megkapott, az ILO támogatásával készült, és az ILO-nál is nagyon hasonló esettanulmányok vannak. Éppen ezért kijelenthetjük, hogy viszonylag új dologról van szó, és nem igazán sokan foglalkoznak a témával. Természetesen szükséges, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk ahhoz, hogy megfelelő politikát is kialakítsuk. Ez lett volna most a bevezető, most szeretnék áttérni az előadásomra. Először a zöld gazdaságról beszélnék, arról, hogy milyen eredményei vannak a jelentésnek. Szeretnék szólni a zöld gazdaság és a nemek közötti egyenlőség kérdéséről mindenek előtt emlékeztetnék arra, hogy Iren jelentését kommentálnám, és szeretnék néhány dolgot közelebbről is megvilágítani. Az első dolog, amelyről szólnék, az a fenntarthatóság. Tudjuk, hogy milyen definíciója van a fenntarthatóságnak. A fenntarthatóság lényege az, hogy a következő generációnak ugyanolyan feltételek között lehet élnie, mint a mi generációnknak, és pedig gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontok alapján. Tehát itt három pillérről beszélünk, a gazdaság, a környezet és a szociális helyzet. Szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság csak úgy érhető el, hogyha ténylegesen integrálódik ez a három pillér hiszen gyakran látjuk azt, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a fenntarthatóság elérhető úgy, hogyha csak is az egyik hangsúlyozzuk. Tehát, hogyha védjük a környezetet, akkor a fenntartható fejlődés automatikusan eljön. Azonban nagyon fontos tudni, hogy nem fog így történni akkor, amikor a szociális és a gazdasági elképzelések nem integrálódnak környezetvédelmi elképzelésekkel. Éppen ezért nagyon fontos ez a gender kérdés számára is. A zöld gazdaság lényegétől fogva szociálisan nem tisztességes. Tehát a zöld gazdaság nem jelenti automatikusan az egyenlőséget. Ezt szeretném rögtön az elején leszögezni. Tehát lényétől fakadva a zöld gazdaság nem képviseli az egyenlőséget. Éppen ezért a zöld gazdaságba be kell vinni a szociális szempontokat, tehát a migránsok, a szegényebb rétegek, a nők bevonását a gazdaságba. Éppen ezért különleges a szociálpolitikai intézkedésekkel kell a zöld gazdaságot kiegészíteni. Még szerettem volna valamit kijelenteni. Zöld munkahelyekről beszélünk. Kétfajta dolgot jelent ez. Új munkahelyeket, amelyeket létrehozunk, úgy, hogy a környezet, hogy környezetbarát módon gazdálkodunk. Tehát hogyha mondjuk az energiatermelés környezetre gyakorolt káros hatásait csökkentjük, ezzel munkahelyeket teremthetünk. Bizonyos számú ember nem foglalkozik már energiatermeléssel, ezek viszont a zöld gazdaságban találnak munkát. Ezt mondjuk a munkák kizöldítésének is nevezhetjük, de más neveket is találhatunk. A legfontosabb az, hogy figyelembe vesszük, hogy az egész munkaerőpiacnak zöldebbé kell válnia. Nem az új munkahelyekről beszélünk csak. Nagyon lényeges ez a gender szempontok számára is. Hiszen, hogyha a meglévő munkahelyek kizöldülnek, akkor ezzel a nemek közötti egyenlőséget is előmozdíthatjuk. Az utolsó megjegyzésem, amit tisztázni szerettem volna az elején az, hogy a zöld gazdaság import, a, tehát a, az, a környezetre káros dolgok csökkentését jelenti, tehát a szennyezést, és így tovább. Azonban a környezeti problémákhoz való alkalmazkodást is, és a legnagyobb ilyen dolog pedig a klímaváltozás. Ezek a dolgok amennyiben nem világosak, kérdezenek rá, de megpróbáltam itt az elején tisztázni mindent. Milyen kapcsolat van a nők és a zöld gazdaság között? Ki lehet zárni a nőket a zöld gazdaságból? Véleményünk szerint igen. Teljes mértékben ki lehet zárni a nőket a zöld gazdaságból. Ez pedig meg is történt például Európában, a megújuló energiák tekintetében. A jelentésünkben benne is van ez azokban az államokban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, ahol a zöld energiatermelés megvalósulóban van, nagyon kevés nő dolgozik a területen. Ped, ezen a területen pedig ez egy tipikusan zöld terület. Azt látjuk, hogy igazából nemi szegregáció történik a mérnökök általában. Férfiak a szektorban, és a hagyományos attitűdök továbbélését látjuk ezen a területen is. Ezekben az országokban, illetve az összes országokban jellemző az, hogy a nők általában alacsonyabb bérért dolgoznak, nehezebb munkakörülmények között, és rosszabbak a karrier kilátásaik. hangsúlyozni szeretném, hogyha a zöld gazdaság kezdetén nem tisztázódnak a viszonyok, akkor a zöld gazdaság nem jelenti automatikusan azt, hogy a nőknek jobb a helyzete. Szeretném még hozzáfűzni, hogy a nők általában kevésbé szervezettek a szakszervezetekben is. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy eh, sokkal nehezebb dolguk van, hogy érdekeiket képviseljék, megvédjék. Nézzük meg, hogy a zöld gazdaság milyen tekintetben képvisel új kihívásokat. Itt két dologra koncentráltam, de a vita során természetesen másra is koncentrálhatunk, az első megjegyzésem az, hogy túlságosan beszűkítik általában a zöld gazdaság fogalmát. A nemzetközi porondon nagyon sok vita zajlott a zöld gazdaságról, hogy mi is a zöld gazdaság. És nem feltétlenül tudja mindenki, hogy mit jelent ez. A másik kérdés pedig az az, hogy a zöld gazdaságról szóló vitákba a nemek közötti egyenlőség problematikáját nem vonják be. Azt tudjuk, hogy a zöld gazdaság új növekedést generálhat, új munkahelyeket hozhat létre, azonban a zöld gazdaság nem feltétlenül arról szól, hogy az embereknek jobb lesz az élete, és hogy szociálisan nagyobb lesz az egyenlőség. Tehát nem csak a gendert, hanem az összes szociális kérdést is be kell venni a zöld gazdaságba, tehát a szegénységet, a kirekesztettséget, a migrációt, és így tovább. Hát a jelenlegi vita mindenképpen eh, arra kell, hogy koncentráljon, hogy létrehozzuk az összekötetést a zöld gazdaság és a szociális kérdések között. Nagyon sokan azt mondták, hogy nem látnak összefüggést a környezetvédelem és a munkahelyek között. Tehát az ILO megkérdezéséből hallhatjuk ezt. Ezekről a dolgokról mind szólnunk kell, hiszen itt minden mindennel összefügg. Hogyha megnézzük, hogy az országok mit tesznek a zöld gazdaság érdekében, általában olyan területeket nem vonnak be, mint például, hogy néhány példát említsek, a szociális védettség, az oktatás, az egészségügyi ellátás színvonalnak emelése, amelyek hasznosak lehetnének a közösségek számára. A zöld gazdaság tekintetében is azt látjuk, hogy megvan a különbség a férfiak és a nők bérezése között. Nem garantálja a zöld gazdaság a lakhatáshoz való jogot itt a házak, a lakások ellátottsága sem feltétlenül fenntartható. Tehát mindenképpen a zöld gazdaságban is hangsúlyoznunk kell a szociális szempontokat az emberek számára. Mint említettem, minden összefügg, azonban az egészségügyi ellátás főleg a nők számára nagyon lényeges kérdés, és elég gyakran elhanyagolják egyenlőség, a nők munkahelyhez való jutása. Azt láttuk néhány jelentésből, hogy a meglévő zöld munkahelyek tekintetében három kategória különböztethető meg, egy primer, szekonder és egy tercier szektor. Mind a három szektorban a nők alul képviseltek a kép férfiakkal szemben. Tehát most mm, a hagyományos, elsődleges, a primer szektorban, tehát ebben az esetben a fejlett országokat vizsgáltuk meg, és itt bizonyos tekintetben, ahol a mezőgazdaság nagymértékben gépesített, 2% a nők aránya. Afrikai és ázsiai országokban egész 60% lehet hogyha most átmegyünk a másodlagos és harmadlagos szektorra, akkor a másodlagosban 25%-os női reprezentációt látunk, a harmadik szektorban pedig több, mint a nők 50%-a. Ez általában az adminisztrációs munkát jelenti. Most itt néhány számot láthatunk, a jelentésben is szerepelnek ezek. Itt látjuk a női, nők által betöltött munkahelyek számát a különféle zöld munkahelyeken. Az összes esetben látjuk, hogy az adminisztrációban a legmagasabb a nők aránya 68 százalék. Nagyon fontos figyelembe venni ezt, hogy számos országban, a legtöbb fejlődő országban a, a nők munkája általában összefonódik a mezőgazdasággal, a halászattal. Azonban az ő munkájuk nem látható, hiszen nem részük a nemzeti stat- nem képezik részét a nemzeti statisztikáknak. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a nők által végzett munka megjelenjen statisztikailag kiértékelhető formában is. Zöld munkahelyek, nem mondom azt, hogy teljes mértékben szükségesek a zöld munkahelyek a nők foglalkoztatása számára, természetesen eh, nagyon fontosak. Hiszen nem működik úgy a gazdasága, hogy kellene. Itt van eh, az élelmiszerválság, a gazdasági válság, a klímaváltozás, energiakrízisről is hallunk. Ezek a dolgok pedig nagyon szorosan összefüggenek. A jelen gazdaság tehát nem működik. Éppen így nézzük meg, hogy mit lehet tenni. Például szorgalmazni a fenntartató zöld gazdaságot. Azonban a zöld gazdaságban is külön kell figyelni a szociális szempontokra. Mit javasolunk? Tehát javaslom a szociálisan kiegyensúlyozott zöld munkahelyeket, és pedig négy alapelv alapján. A megfelelő fizetés, hozzáférhetőség, azonos hozzáférési lehetőségek, és az elszámol, elszámoltathatóság, szociális védelem, és a munkajogok védelme. Ide tartozik természetesen a szociális párbeszéd és a, az érdekképviselet. Ez pedig bármilyen fajta munkára vonatkozik. Itt nem lehet különbséget tenni különféle munkák között. Sokan kék gazdaságról beszélnek, ez az óceánokkal összefüggő munkahelyeket jelenti, de itt is nagyon fontos az, hogy tisztességesek legyenek a munkahelyek. Na most politikai ajánlásokat tennék, itt egy picit gyorsabb leszek, hiszen gondolom, hogy tudják, hogy ezek az ajánlások milyen jellegűek mindenképpen koncentrálnunk kell a nők foglalkoztatására, és itt a munkaerőben a nők részvételét is erősebben kell szorgalmaznunk. Harcolnunk kell a diszkrimináció ellen. Tudjuk, hogy az egészségügy, a gazdaság részvétel és az oktatás segítségével kiküzövölhetjük számos országban, számos szektorban a munkanélküliséget. Nagyon érdekes volt látnunk, hogy a válság következtében a nők a fejlettebb országokban kevésbé érezték a válság hatásait, mint a férfiak. A fejlődő országokban sokkal erősebb volt a hatása nőknél. Tehát látjuk ezt a különbséget. A fejlődő országokban a nőknek nincs bevételük, nincsenek szociális védelmi rendszereik, nincsen munkanélküli segély, míg a fejlett országokban pont fordítva van. Szükséges a nőket olyan munkahelyekre is bevonni, ahol eddig nem voltak, tehát például az építkezések. Nagyon érdekes az Egyesült Államok példája. Az Egyesült Államokban észrevették, hogy a nők például az építőiparban nagyon alulreprezentáltak voltak. És így állami szinten különböző programokat hoztak létre, hogy képezzék a nőket, tehát főleg eh, a kisebbségi vagy sebezhető csoportokból. És eh, munkához segítették őket például a fenntartható épületek építkezésénél. Két éve indult be ez a program, és megmutatkozott, hogy segített. Nagyon sok nőnek segített, hogy munkahelyet találjon. Ismerik a kvótákat, ismerik a kvótákat a közbeszerzések esetében is. A gazdasági válság eredményeképpen számos ország úgy döntött, hogy ösztönző csomagokat fogad el. Az Európai Unióban, Japánban, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Brazíliában is sor került erre. Az említett területeken a nők foglalkoztatását ösztönző csomagok a zöld gazdaságra is koncentráltak. Tehát itt a, akár a tömegközlekedésre is gondolhatunk, a hulladékkezelésre, és így tovább. Tehát a, ezeknek az ösztönző csomagoknak igenis tartalmazniuk kell gender alapú szempontokat is. Áttérnék most a képzés, továbbképzés kérdésére. Nagyon fontos ez a téma, hiszen eh, a zöld munkahelyek betöltésének egyik feltétele a megfelelő szakismeret, a megfelelő készségek elsajátítása, éppen ezért a nőket megfelelő képzésben is részesíteni kell. Tehát például Afrikában, Dél-Afrikában mindenek előtt a Dolgozunk a vízért programot említeném. Ennek a programnak a 60%-a a nőket szólítja meg. Az elképzelés alapja az, hogy természetesen a nők fizetésért dolgoznak, de ebben az esetben a vízügyben, és pedig az országnak tiszta ivóvizet biztosítanak, ami zöld és fenntartható, az érintettek 60%-a pedig nő. Egyenlő munkáért egyenlő bért, a nők esetében is, a nők megszervezése. Itt eh, Indiát említeném, hiszen eh, Indiában van az önálló nők társasága például Indiában hulladék kezeléssel foglalkoznak itt női munkavállalói szervezetek. Indiában észrevették, hogy amennyiben nem szerveződnek meg, nem érnek el semmit. És úgy, hogy megszerveződtek a nők, itt konkrét szerződéseket köthettek, például önkormányzatokkal. És az önkormányzatok pedig ezeknek a nőknek lehetővé tették, hogy például a város hulladék kezelését kézbe vegyék. Az egész társadalomban megváltozhat a nők szerepe így, hiszen szervezett nők jártak tárgyalni, vettek részt az eszmecseréken, az önkormányzaton belül, hogy mit kell tenni például a hulladékkal. Ez nagyon fontos volt, és nagyon fontos volt az is, hogy hozzáfértek a szociális védelmi programok minimális szintjéhez, és azáltal, hogy hozzáfértek, gyermekeik iskolába járhattak, és hozzájárhat, tehát elérhették az egészségügyi ellátást is. Egy kicsit most a Rio plusz 20-ról beszélnék, mit is jelent ez. 20 éve, 1982-ben volt egy nagy csúcs, ez volt a legnagyobb eddigi környezetvédelmi csúcs. Nagyon különböző egyezményeket, nemzetközi megállapodásokat fogadtak el. Tehát, mint például a klímaváltozásról szóló megállapodás, ez 20 éve indult. Ez a csúcs volt az, amikor nemzetközi szinten sikerült megállapodni a fenntartató fejlődés fogalmában. 20 évvel később, ami most van, a nemzetközi közösség ismét összegyűlik, hogy megállapítsa, hogy hol tart most. Megvizsgálják, hogy történt a haladás, vagy ugyanott tartunk-e, mint húsz éve, és ha igen, akkor mit kell tenni? Ezek a viták az idén júniusban Rio de Janeiroban kerülnek megrendezésre, és a Rio Plus 20 a címe. Különféle témákról vitáznak, mint például a zöld gazdaságról, a fenntartható fejlődés tükrében, ezen kívül szólnak itt a zöld gazdaság igazgatásáról is. Ez egyfajta javaslat a szakszervezetek részéről, amelyet a nemek közötti egyenlőség témakörében terjesztettek elő. A zöld gazdaságba történő átmenetről nem fogok itt részleteiben beszélni, de mindenképpen garantálni kell, hogy az átmenet minden szempontot vegyen figyelembe. Tehát itt a sebezhető emberekről beszélünk, akik a korábbi gazdaságban dolgoztak, vidéki térségen dolgoztak. Mindenképpen be kell azonosítanunk, hogy kit érint majd a zöld gazdaság negatív vagy pozitív módon. Garantálnunk kell, hogy a negatív hatásokat kiegyenlítsük. Az átmenet esetében pedig a szociális védelemre koncentrálnék. Hiszen esetleg hallottak már erről. Itt bizonyos minimális szociális védelemről van szó az egész társadalom számára, nemzetközi ILO kezdeményezésről van szó, és hogyha jól tudom, ezt az ILO más nemzetközi szervezetekkel együtt kezdeményezi. A Rio Plus 20 alkalmából hangsúlyozni kell a szociális védelmet is. Nem csak a szociális, hanem a környezetvédelmi sebezhetőséget is. Tehát itt ismét látjuk, hogy hogy függ össze a szociális és a környezeti sebezhetőség. Szakszervezetként a dolgot mindenképpen szorgalmazzuk majd Rióban. Említettem már a nők kitettségét, a nők sebezhetőségét, esetekkel, számokkal, amelyeket olvashatnak az anyagban. Úgy gondoljuk, hogy a riói megbeszélésnek mindenképpen koncentrálni kell erre is. Nagyon fontos az, hogy koncentráljuk az informális, a prekárius szektorokra, és hogy a nők nagyon sok esetben ingyen végeznek munkát. Itt ismét egy példát említenék. A klímaváltozás szociális szempontjait a szociális védelmi rendszerre lehet kivédeni. A klímaváltozás kihat az emberek egészségére, hiszen a betegség, új betegségek keletkeznek olyan területeken, ahol ezek nem voltak korábban jelen, ezzel pedig fel kell vennünk a harcot, és pedig az alap egészségügyi ellátással. Az élelmiszerbiztonság is nagyon fontos ezen a téren. Itt pedig ismét figyelembe kell vennünk, hogy milyen kihatása van a klímaváltozásnak a munkahelyekre és a bérekre. Végezetül pedig a részvétel és a kormányzás a Rio 10 elv alapján az érintetteknek joga van az információhoz való hozzáféréshez. A zöld gazdaságnak figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlőséget megfelelő módon, Köszönöm. Tehát figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlőséget. Ez pedig eh, egy olyan dolog, ami még nem történt meg. Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi megalapodások számára, mint a Rio Plus 20 klímaváltozás, amelyről hallottak már, helyi szinten kerülnek megvalósításra, megváltoztatják az emberek életét rövid és hosszú távon, azonban itt aktív női szakszervezeti participációra, részvételre van szükségünk, hogy a gyengébek is hallathassák hangjukat. Most szeretném megköszönni figyelmüket. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Reális Sanchez asszony. Köszönöm szépen, hogy ezt a rendkívül érdekes anyagot ismertette. Ez egy nagyon világos képet vázol fel arról a helyzetről, ami a fejlődő országokban tapasztalható, és ugyanakkor tartalmaz ajánlásokat is, hogy hogyan tudunk küzdeni a különböző típusú diszkrimináció ellen. Az, illetve beszéltünk arról, hogy a nők hogyan tudnak bekerülni a munkaerőpiacra, és hogyan élvezhetnek különböző szociális gazdasági előnyöket, feltételeket. Nagyon érdekes az, hogy a nem fizetett munkáját is értékelni kell a nőknek. Ez egy olyan probléma, ami nem csak a fejlődő országokban áll fenn, hanem a fejlett iparosodott országokban is, mint amilyen az Európai Unió. A nem fizetett munkát, amit a nők végeznek, általában értéktelennek tekintik, nem ismerik el. Nyilvánvaló, hogy ennek is megvannak a következményei, és nem csak a, amiatt, hogy nem tud az illető nyugdíjba menni, és nem fog nyugdíjban részesülni, hanem és emiatt aztán a nők sokkal inkább kerülnek elszegényedett helyzetbe, mint a férfiak. Tehát ezek a kérdések mind összefüggenek. A ö, fejlődő országokban ugye ugyanezek a problémák még súlyosabbak, még nagyobb mértékűek, és ezért szükséges nagyon gyorsan olyan politikákat forgalatosítani, amelyek megoldják ezeket a problémákat. Ezzel együtt akkor most megnyitjuk a vitát és a képviselőkkel adom meg először a szót. Elsőként Rita Thomsen asszonynak a Szocialista és Demokrácia frakcióból. Köszönöm szépen, elnök asszony. A válság és az ebből alakuló helyzet felhívta az egész uniónak a figyelmét, hogy fontos a nők egyenlőségének kérdésével foglalkozni. Ez természetesen szeretnék összetett mondani a, az előttem szólóknak, ezért a rendkívül érdekes és méreható tanulmányról, tanulmány érte. Nagyon sok országban jelenleg az a probléma, hogy különböző kezdeményezések vannak ugyan, de ezeket is visszavetette a válság. Az európai gazdaságnak a kilábalását nem szabad felhasználni arra, hogy a különböző egyenlőségi intézkedéseket megcsorbítsák hanem fel kell használni, és minden lehetőséget, hogyha azt akarjuk, hogy valóban e, nagyobb legyen a versenyképesség, fenntartható legyen a növekedés, és a munkaerőpiac is megfelelően alakuljon. Különösen a zöld területen van nagyon sok lehetőség a női munkaerő számára is munkát teremteni ezért fontos, hogy ez nagyobb prioritást élvezzen az Európai Szociális Alap programjában. Fontos, hogy itt kerüljenek a különböző munkahelyek megteremtése, mint például az ekoturizmus. Bátorítani kell a nőknek a részvételét az Európai Szociális Alap programjaiban. Jelenleg mindössze 10%-ban vesznek ebben részt. A szegregált megkülönböztetett munkaerőpiac az mindig is nagy probléma volt, és most is az, hogy amivel az átmeneti időszakban az új gazdaság felé menet, és ez így is marad, hogyha nem teszünk semmit ne, nem jó az, hogyha egy nem uralja a, ezeket a területeket. A nőket általában kevesebb karrier lehetőséggel, rosszabb helyeken foglalkoztatják. A nők általában kevésbé képzett munkahelyeket töltenek be, és a szegregáció érinti őket az Európai Unióban is, nem kizárólag a fejlődő országokban. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy ki kell használni a lehetőségeket, hogy zöld munkahelyeket teremtve segítsük a nők foglalkoztatását, és küzdjünk a megkülönböztetés ellen és nem hagyományos munkahelyekre is vegyenek fel nőket, ez nagyon fontos. A jó híre mellett az, hogy holnap a parlamentben, az ITRA szakbizottságban szavazni fogunk az energiahatékonysági irányelvről és úgy tűnik, hogy a parlamentben, hogyha megegyezés születik, akkor a tárgyalni fogunk a tanácssal. Körülbelül két millió ö, zöld munkahely jöhetne létre az energiahatékonysági irányelvnek köszönhetően. Egy újságíró hívott fel, mielőtt ide jöttem, és azt mondta, hogy ez a legfontosabb irányelv az Unióban ebben a ö, ciklusban. Eh, és nagyon fontos, hogy ezek a munkahelyeket nem lehet elvinni Kínába. Ezért azt javasolom, hogy ez a két millió munkahelynek egy része eh, eh, az adófizetők pénzéből fogjuk létrehozni, és hangsúlyoznunk kell, hogy a két millió munkahely egy nőknek is, nőket is kell, hogy szolgálják. Köszönöm szépen, hogy szót adtak, és számítok a támogatásokra, és remélhetőleg az új zöld munkahelyek, amiket létrehozunk, az az Európában is fogja szolgálni a nőket. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy az elnök, Thomson asszony. És most pedig Megadom a szót a néppárt képviselőjének, Barbara Matéra asszonynak, aki azonban nincsen itt, úgyhogy helyette alelnök Monik Santjé fog hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Barbara Matéra árnyék jelentéstevője a néppártnak, és ő kért meg, hogy az üzenetét közvetítsem ezzel a témával kapcsolatban, amit ő nagyon szívén visel Köszönöm szépen a nők jogainak és a nemek egységének elnökét, Gustafsson urat, hogy megszervezte ezt a meghallgatást annak érdekében, hogy küzdjünk a különböző megkülönböztetések ellen, amelyekkel a nők szembesülnek, amikor új munka lehetőségeket keresnek, mint például a zöld gazdaság területén. A nők hozzájárulása döntő fontosságú, mert a nőket minden szinten be kell vonni a gazdaságba azzal az alapokkal, amiket meg, hogy meg tudják teremteni az alapokat a családjuknak, illetve részt vehessenek a vállalat irányításokban. A szociális egyenlőtlenségek következtében a legtöbb Európai Uniós tagállamban a nőknek a hozzájárulása és részvétele nem ismert, illetve alulértékelt. Az új zöld gazdaság fontos változásokat hozhat létre a különböző ágazatokban, és segítheti, vagy előidézheti a munkahelyek teremtését, illetve előidézheti azok elvesztését. A zöld munkahelyek koncentrációjában jelenleg is a férfiak egyeduralmát tapasztalhatjuk. A nők, akiket érint az átalakulás, sok esetben alacsonyabb bért kapnak, és kevésbé élvezik a védettséget, mint a férfiak. A szociális partnereknek aktív szerepük van abban, hogy ezeket az átmeneteket enyhítsék, illetve segítsék, védjék a sérülékeny személyeket. És mindenki megfelelő, kvalifikált munkát kaphasson, amikor a zöldülése megy végbe a gazdaságnak. Fontos, hogy foglalkozunk a zöld munkahelyek minőségével, hogy elkerüljük azt, hogy a szakképzettséget és nem szakképzettséget igénylő munkahelyek megoszlása egyenlőtlen legyen. Az, hogy férfiak, nők azonos mértékben kapjanak megfelelő zöld munkahelyeket, azt igénylik, hogy megfelelő bérezés is társuljon hozzájuk, és a nők számára is hozzáférhetők legyenek. Megfelelő képzés segítheti a nőket abban, hogy megfelelőbb munkahelyeket kaphassanak az új zöld gazdaságban. A megújuló technológiák, illetve a lakóhelyek, a gazdasági gazdaságok, közlekedés területén lesz lehetőségük a nőknek, hogy részt vegyenek a fenntartható gazdaság jövedelmének megtermelésében. Fontos, hogy a nők is rendelkezzenek jövedelemmel. A nők termelik az élelmiszerek 80%-át mindössze ugyanakkor a földterületeknek mindössze 1%-ban tulajdonosaik ami nem ismerik el a nőknek a tulajdonosi jogát, akkor nagyon kicsi a beleszólásuk a zöld gazdaságba, és korlátozottan férnek csak hozzá a hitelekhez, ami hátrányos helyzetbe hozza őket az új kereskedelmi tevékenységek területén. Az is fontos lenne, hogy a nők a zöld gazdaság döntéshozatali fórumain azonos mértékben vegyessenek részt, mint a férfiak, és ezt kell segíteni ebben az ágazatban. Továbbá fontos, hogy a nemek szerepét figyelembe vegyük a zöld gazdaságban. A, az ENSZ felmérés becslései szerint kb. 2 milliárd ember még mindig a biomasszától és a hagyományos energiahordozóktól függenek, és nagyon sokszor a nők azok, akik a fát összeszedik, a mezőgazdasági hulladékokat, hogy aztán ezt felhasználják fűtésre. Fontos, hogy új, kevésbé szennyező energiákat találjunk, mint például a megújuló energiát, és ugyanakkor előfor segítsük a nők szerepvállalását a zöld gazdaságban. A megújuló energiák felhasználhatóak olyan területen is, ahol semmilyen villamos energiahálózat nincsen. A megújuló energia tehát hozzásegíthet ahhoz, hogy új munkahelyek jöjjenek létre elszigetelt területeken is, ahol vannak nők. Ez van például a fotovoltaikus energiával Dél-Olaszországban, ahol nagyon jól látható, hogy a nők a zöld gazdaság egy speciális területén hogyan tudtak szerepet vállalni, miközben általában ez hagyományosan férfiak által uralt terület. Fontos, hogy megfelelő konkrét intézkedések szülessenek, amelyek segítik a nőknek a hozzáférését az új foglalkoztatási lehetőségekhez ezen a gazdasági területen. Sombra, Köszönöm szépen. A közvetkező hozzászóló Bertman asszony a ö, Um, uh, Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt a megszervezték ezt a meghallgatást, és hogy véglegesítésre került ez a jelentés. Úgy gondolom, hogy a zöld gazdaság nagyon sok lehetőséget fog teremteni a nők számára. Például a Eh, megújuló energia használható olyan területen is, ahol nincsen villamosenergia hálózat, gyorsan felépíthető, ugyanakkor szükséges az is, hogy a fejlődést nyomon kövessük, és a különböző ágazatokat is, hogy a meglévő egyenlőtlenségek a jövőben kiküszöbölésre kerüljenek. A nők fontos szerepet kell, hogy kapjanak a változásokban. Külön politikákra, szabályozásokra van szükségünk, amik segítik a nők tulajdonjogát, illetve a természeti erőforrások fölötti uralmát, és az új technológiák is elérhetőek kellenek, hogy legyenek számukra a víz, üzleti tevékenység és egyéb területeken a fő kihívást abban látom, hogy egy fenntarthatóbb gazdaság új kompetenciákat is megkövetel, és új munkaköri leírásokat. Ez a, az egyik legfontosabb eleme ennek a jelentésnek, hogy fontos az oktatás és a szakképzés, ami lehetővé teszi, hogy a nők a férfiakkal azonos szinten tudjanak versenyezni a karrierépítés területén Másik terület, ami ugyancsak nagyon fontos, és ahol politikák és szabályozás szükséges, ez pedig a ö, szociális biztonság, a családtervezés és a gyermekgondozás ezek, csak ezekkel együtt tudnak majd a nők megfelelően részt venni a zöld gazdaság fejlődésében és így jutunk el a végső kérdéshez, hogy a nőket minden új szabályozásba be kell levonni. Hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet, egyértelműen azt látjuk, hogy vitathatatlan ö, egyenlőtlenségek vannak a különböző gazdasági ágazatokban. Erre kellenek mechanizmusok, hogy ezeket felszámoljuk vannak bizonyos követelményeket kellene előírni, hogy nőket vezetői szinten, a tanácsadói szervezetekben, és a jogszabályoknak segíteniük kellene a nők részvételét, oly módon, hogy több lehetőséget kapjanak a munkavállalás területén. Fontos ez, és úgy gondolom, hogy ez megnyerni a bizottságnak a támogatását, és ezért köszönöm, hogy lehetőséget adtak ennek a meghallgatásnak, illetve nekem szót adtak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bertman asszony. Most pedig szeretném a bizottság képviselőjének megadni a szót. Itt van körünkben egy képviselő, az igazságügyekkel foglalkozó Galant úr. Kösz, nagyon köszönjük, hogy a parlament meghívott bennünket, hogy részt vehessünk ebben a meghallgatásban egy olyan kérdésben, ami egyre növekvő fontosságot kap politikai, gazdasági és szociális szempontból is az Európai Unióban. Ahogy Európa növekedési stratégiája, a 2020-as stratégia célul tűzi ki, hogy modernizáljuk az unió gazdaságát. Ez megköveteli azt is, hogy ökológiai szempontból barátságosabb, fenntarthatóbb fejlődést érjünk el, és megfelelő munkahelyek is jöjjenek létre. A zöld gazdaság egy nagyon fontos tényező a növekedésben. Ezért örülünk, hogy az Európai Parlament ezzel a nagyon fontos kérdéssel is foglalkozik, és vizsgálja, hogy milyen szociális gazdasági szerepe van ezeknek, illetve azt, hogy a nők férfia közötti egyenlőségnek is milyen szempe, szerepe van ebben. Ez mindenképpen indokolt és nagyon időszerű, mert azt tapasztaljuk, hogy a zöld gazdaság fejlődése és a zöld munkahelyek létrehozása úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási szegregációt újra termeli azt a szegregációt, ami már jelenleg is megvan a munkaerőpiacon. Ez nem teszi lehetővé az Európai Uniónak, hogyha a jelenlegi minták szerint megyünk, hogy megvalósuljon a teljes előnye a modernizációnak és a fenntartható gazdaság tehát valamit tenni kell annak érdekében, hogy ezt a növekedési tényezőt is kihasználjuk, és hogy ez egy ugyanakkor a női-férfi egyenlősséget is a helyére tegye a munkaerőpiacon. Annak alapján, amit hallottunk itt ma délután, valamint annak a jelentésnek az alapján, amelyet a meghallgatásra kér, készített Mark Smith, aki ö, tagja a ö, szakértői és egyenlőségi kérdéseknek, és bár nincs itt, nagyon hálásak vagyunk az elvégzett elemző munkájáért. Szeretnék megemlíteni néhány észrevételt, illetve amelyek horizontális jellegűek az egyik az a makro aspektusokkal foglalkozik, vagy azokat érinti, amely kapcsolódik a zöld munkahelyek létrehozásához, és a zöld munkahelyek és az Európa 2020-as stratégiai közötti kapcsolatot érinti. Ahogy korábban már mondtam, ezt a vektort ki kell használnunk a szociális és gazdasági modernizáció érdekében, illetve ez kell, hogy egy elem legyen, ami a nők részvételét segíti a munkaerőpiacon. A másik horizontális észrevételem, ez nem annyira ö, egyedi, elsősorban a nőket érinti, azokat a nőket, akik már vagy a munkaerőpiacon vannak, vagy szeretnének oda belépni. Az oktatási választásaik és a ö, munkahely választásaik nagyon fontosak. Arra kell bátorítani a nőket, hogy olyan területet válasszanak, ami a matematika, fizika, vegytan, és a különböző természettudományok területén vannak jelen, és ami a technológiai területekre ad nekik belépőt. Ez azt is jelenti, hogy azon technológiák, amelyek felhasználásra kerülnek a modern gazdaságban, az egész Európai Unióban, de nem csak az Unióban, hanem általában ezek is mind modernizálásra szorulnak, és zöldebbé kell, hogy váljanak. A nők jelenléte a munkaerőpiacon megköveteli azt is, hogy a, olyan oktatási ö, választásokat tegyenek, amik ez, ebbe az irányba viszik őket, és utána tudnak majd megfelelően munkahelyet választani, illetve tudnak elfoglalni olyan munkahelyeket, amelyek a modernizációs folyamat közepébe helyezik őket. Természetesen az egyéni választások azonban nem lehetségesek akkor, hogyha nincsenek olyan ö, tevékenységek, fellépések, amik ö, ugyanakkor a munkáltatókra hárolnak, és ez is egy horizontális észrevétel, és mikrogazdasági szinten is ez nagyon fontos. Tehát együtt az összes európai intézménnyel együtt egy nagyon határozott, erős jelet kell, hogy küldjünk a munkáltatóknak és az összes szociális partnernek és a szakszervezeteknek is, arra vonatkozóan, hogy sokkal nagyobb mértékben figyelembe kell venni a gazdasági döntések során, hogy nagyobb mértékben kell szükséges a nőket bevonni azokba a munkahelyekre, amik a modernizáció irányába visznek, és ezt minden vállalatnál így kell tenni. És mindenképpen fontos ez a nemzetgazdaságok modernizálása során is. A negyedik horizontális észrevét követelem az pedig az, meg kell nézni, hogy hogyan tudunk nagyon figyelmet adni a modernizációban a nemek eh, es, egyelő esélyei, esélyének. Ez mindenképpen fontos a bizottság számára, és ezzel foglalkozni fogunk, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a különböző nemzeti reformprogramoknak, amelyet a tagállamaink készítenek elő az Európa 2020-as folyamat kapcsán, illetve vizsgáljuk azt, hogy milyen módon veszik figyelembe a gazdaságuk modernizálásában a nők fokozott jelenlétét, részvételét. A bizottság már eddig is odafigyelt arra, hogy a tagállamok a foglalkoztatási célkitűzéseket hogyan valósítják meg, és hogyan figyelnek arra, hogy több nő kerüljön foglalkoztatásra. Fontos itten, hogy odafigyeljünk arra is, hogy a nők foglalkoztatása és a zöld munkahelyek hogyan alakulnak. Természetesen a bizottság jobban odafigyelhet majd a jövőben erre a kérdésre az éves jelentése során is, amikor a férfiak, nők egyenlőségének kérdését ö, vizsgáljuk ami egyébként minden évben, az első negyed évben elkészül ez a jelentés. Természetesen idén is ez a, az éves jelentés majd a bizottság fogadja el március végén. Ötödik horizontális aspektusként említeném, és talán ezzel, ezzel zárom is hozzászólásomat. fontos odafigyelni, és ezt már előttem is elmondták, hogy fontos odafigyelni arra, hogy a jövőben nem csak a strukturális alapokat, hanem általában a közpénzeket hogyan használjuk fel az Európai Unió és a tagállamok szintjén, illetve országon belül, amikor egy állami közhatóság ad valamire anyagi forrásokat a zöld gazdaságra, akkor fontos, hogy ennek a nemek közötti dimenziója is figyelembevételre kerüljön, és megfelelő, kiegyensúlyozott következményekkel járjon, és hogy ne csak a férfiak, hanem a nők is ennek kedvezményezettjei legyenek. És azzal zárnám, hogy szeretném felhívni az önök figyelmét egy nagyon fontos vitára, amire hamarosan sor kerül a jelenlegi Dán elnökség ideje alatt, a nők aránya a, a technológia és tudományos végzettség területén, vagy egyszerűen fogalmazva, hogy a nők milyen ö, oktatási ö, területeket választanak. Miért van az, hogy a férfiak vagy a nők bizonyos területeket választanak, másokat nem, és hogyan lehet őket tartósan meggyőzni arról, hogy ö, egyéb területeket is válasszanak, olyan területeket, amik lehetővé teszik a források jobb kiegyensúlyozását a munkaerőpiacon. Szerintem itt fontos hozzájárulást tehet az elnökség és a tanács is, hogy ezeket a problémákat kezeljük, felmérve a zöld gazdaság szempontjait. Ez mindenképpen nagyon hasznos lenne, ezekhez a közvetkeztetésekhez. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you very much. Csobánó uh, Köszönöm szépen a bizottságnak, és akkor most rátérünk a vitára. Azon képviselők kapnak most szót, akik hozzá kívánnak szólni és adott esetben más részvevőknek is adom. Klárstens asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadó hölgyeknek egy kicsit késtem, de hát a hétfő az mégiscsak utazási nap, és eléggé problémás közlekedni. De szerintem nagyon fontos a téma, és hogyha egy kicsit figyelünk a vitára, akkor feltűnhetett, hogy nagyon elvont módon vitázunk. Hogyha ma ki tudjuk jelenteni, hogy ez meg az a szakmáról alkotott kép, és ide szeretnénk nőket bejutatni, akkor egyszerűbb lenne. De amíg ennyire absztrakt, ennyire elvont a vita, addig sokkal fontosabb az, hogy iránymutatásokat dolgozunk ki itt az Európai Parlamentben. Sokkal inkább tudatosítanunk kell, és a nőkben is hogy mindenhol jelen van a zöld gazdaság. Tehát nem csak a szociális téren van jelen, nem csak bizonyos ipari területeken, a zöld gazdaság mindig és mindenhol jelen van. Teljesen természetesnek tartjuk, hogy a nők a környezetbarát gazdaságban fontos szerepet játszanak. De font, pont itt ebben a bizottságban tudjuk, hogy semmi sem magától értetődő a világban, éppen ezért kell ma erről szólnunk. A nőket bátorítanunk kell, és a bizottság ki is hangsúlyozta ezt, hogy éljenek az új munkahelyek lehetőségével. A nőket rá kell vezetni az új munkahelyekre. Itt ezekkel a statisztikák, statisztikákkal egy kicsit tovább kell foglalkozni. Köszönjük, hogy előadta nekünk ezt a jelentést. De az első pillantásra felismerhető, hogy a nők a szociális téren, a szolgáltatások terén szinte 80%-os részesedéssel vesznek részt. A szociális területen 80%-os a nők participációja, és erre Moró asszony is utalt az elkövetkezendő években szabjuk meg az új irányokat. Itt pedig mindenképpen változásokra van szükségünk, tehát hogy hogyan bánunk a forrásokkal, az energiával. A nőket erősen be kell vonni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a nőknek itt is kell maradniuk, tehát van egy közmondás. Tehát a saját probléma alakítja a legjobb szónokot a nőknek pontosan tudniuk kell, hogy miről van szó, hogy tovább is adják. Meg kell találnunk a megfelelő megközelítést, hogy a nőket hogyan tudjuk bevonni ebbe a dologba. Tehát, hogy a szolgáltatások területén szerzett tapasztalataikat felhasználva a többieket oktassák, tanítsák, hogy hogyan tudnak fenntartható munkahelyekhez jutni. Aki egy ilyen projektben évekig részt vett, az biztos, hogy nagyon jó támogatást tud nyújtani. Említeném például a vezető pozíciókat. A vezető pozíciókban valami más születik, és számos gazdasági területen jelen lesz. A nőket tisztességesen tájékoztatnunk kell, de hogyan? Hol kell kezdenünk? Az oktatásról már hallottunk, nem tudom, hogy konkrétan hogyan, de hogyha valami új dolog jön, akkor mégiscsak az iskolában az oktatással kell kezdeni. Az iskolában kell a fiatal lányokat, nőket motiválni, hogy bizonyos munkák, munkahelyek felé orientálódjanak. És nagyon hamar el kell jutnunk addig a pontig, hogy valami érinthetőt tudjunk bemutatni. Hiszen, hogyha nem tudunk semmi konkrétumot bemutatni, akkor a közvéleményt nem fogja érdekelni a dolog. Szerintem többek között ezért is nagyon lényeges kiinduló pont ez a vita, és nagyon jó, hogy a parlamentben a bizottság foglalkozott vele. Köszönöm szépen. Nedelcseva asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni az összes felszólalónak kiváló megjegyzéseiért. Így el tudunk gondolkodni a konkrétumon. Teljesen osztom az itteni megközelítést, konkrét kezdeményezések a terepen, a gyakorlatban alkalmazható megoldások. Sánchez asszony előadásában nagyon tetszett, hogy az a megközelítés, hogy ne csináljunk úgy, mintha valami újat fedeznénk fel, hanem a megközelítés kombinálja a létezőt az innovációkkal. Azaz gondolkozzunk el azon, hogy mi létezik, hogyan lehet hozzáadott értéket biztosítani hogy a zöld gazdaság valorizálja a nőt. Néhány aspektust kiemelnék, de teljesen egyetértek azzal, ami kérdés formájában probléma felvetésben megjelent, hogy mi az akadálya a nők megjelenésének a munkaerőpiacon. Először is a különböző ö, iparágakról beszélnek. Hát ö, az mezőgazdaságról is szó volt. A fejlődő országban a mezőgazdaság továbbra is kulcs fontosságú a munkahelyteremtésben, főleg, hogy most új környezetvédelmi céljaink vannak. De amikor mezőgazdaságról beszélünk, ne feledjük el, hogy az első kérdés a földhöz való hozzájutás, a tulajdonhoz való hozzájutás. Nem kell megpróbálni azonnal ezt megoldani. Azt kell megnézni, hogy hol hozzák a döntéseket, melyek azok a nemzeti intézmények, amelyeknek a kezében van a döntés, és nem adják ki. El kell gondolkozni az Európai Bizottság, a FEDER keretében, a regionális programok keretében, hogyan lehet nyomást gyakorolni, hogy a nemzeti hatóságok megoldják a kérdést, és a nők eljussanak a döntéshozatali pozícióig. Hány nő van ezekben az intézményekben, hány ö, van, hány nő van miniszter képviselő ezekben a fejlődő országokban. A nőket tehát ilyen módon kell támogatni. Így jutnak juthatnak majd tulajdonjoghoz. A fejlődő országokban a hagyományos képviselet nagyon erős. Vannak olyan társadalmak, ahol a nőknek semmiük sincsen. A nők nem is örökölhetnek a férjük után. Vegyük figyelembe tartsuk tiszteletbe mások kultúráját, de olyan kezdeményezésekre van szükség, amelyek megvalósíthatóak. A második és harmadik ágazatra is visszatérnék. Itt a fő kérdés, hogyan jutunk hozzá a képzéshez. A lányok hogyan tanulhatnak? hogyha a fejlődő országok példáját látjuk, akkor azt látjuk, hogy az általános iskolában nagyjából egyenlő arányban vannak jelen a lányok és a fiúk, míg a középfokú oktatásban a lányok már lemorzsolódtak. És itt a sztereotípiák elleni harcnak van szerepe. A lánynak otthon van dolga, vagy a mezőn van dolga, és nem az iskolában ezért kell ö, megváltoztatni a, az iskolai tanmeneteket is. Zambiában jártam ö, múlt héten, és ott a tankönyv a következő példát adja, ö, amikor hazamegy a fiú és a lány az iskolából, házi feladatinak. A fiú utána ö, játszik, a lány utána vagy segít az otthoni munkákban az édesanyjának, vagy megy a mezőre dolgozni. Hát ezt a példát adjuk. És itt a tanárnak fontos szerepe van a középfoglalatásban, és általában az iskolában. Mert van olyan tanulmány, amely megmutatja, hogy nem ugyanaz a tanárnak ö, a magatartás, amikor fiú ad jó választ, vagy amikor lány ad jó választ. Úgy gondolom, hogy a nyilvános meghallgatás azt mutatja, hogy megvan a politikai akarat arra, hogy a nők eljussanak azokba a intézményekbe, ahol a döntéshozatal történik. De még két aspektusra kitérnék ezen túl is. A külföldi beruházókkal és a multinacionálisokkal mi történik ezekben a fejlődő országokban? ezek a vállalatok teszik lehetővé a fejlődést. A helyi munkaerőt kell felhasználják, többek közt a női munkaerőt, és így válhatnak a nők vezetőkké. Azt tapasztaljuk, hogy mások a multinacionális vállalatok szokásai, ennek ellenére a nők nehezen jutnak előre ezekben a felországban, nagy multinacionális cégben is. Végül pedig a helyi szervezetek szerepeire térnék ki. Gondolkozunk el azon, hogy talán túl sokan vannak ezek a szervezetek, és éppen ezért kisebb hatást érnek el. Talán jobb lenne, ha kevesebb helyi szervezet lenne, de együttműködjenek, kommunikáljanak, így eh, lehetne jobban megoldani a feladatokat. Néha hihetetlen számú ö, helyi szervezet van, sok lefed egy ágazatot, el, mert vannak olyan ágazatok, amelyeket egyetlen szervezet sem fed le. Azt hiszem, ezen kellene ö, segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Nedelcseve asszony. Most még megadom a szót Morán asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány konkrétummal kapcsolatban szeretnék hozzászólni Krista Klassa és Maria Nedelcseva asszonyok nyomán. Először is szeretném felhívni a figyelmüket valamire nyilvánvalóan orientációs probléma van. Pályairányítási probléma. Nagyon gyakran arról van szó, hogy nem csak a tanárok befolyásolják ezt, hanem a szülők is. Akár fejlődő országról van szó, akár európai országról. Továbbra is olyan sztereoptípiák vannak, amelyek ellen harcolni kell. Ezt a harcot a teljes társadalomban kell véghez vinni, akár Európában, akár a fejlődő országokban. Olyan sztereotípiák ellen fellépni, amelyek egyes ágazatok felé vezetik a fiúkat, és más ágazatok felé a lányokat ha ezt nem tesszük, akkor soha nem fogunk elérni eredményt, mert van egy második tényező, amely jelen szintén fel kell lépni, az idő tényező. Ha csak az alapképzésen dolgozunk, ahol több ö, női nemzedéket nem érintünk, és a zöld gazdaságban nem kerülnek be hiszen vannak aktív korú nők, akik be kell kerüljenek a gazdaság eme szektoraiba. És itt egy további probléma is van, amelyet szeretnék aláhúzni. Arról van szó, hogy ezek a zöld munkahelyek, új munkahelyek, új ágazatban ezek ö, gyakran nem igazi úgy tekintenek ezekre, hogy nem szükséges igazán szakképesítés. Márpedig úgy gondoljuk, hogy a zöld munkahelyek képén javítani kell a magunk országaiban. diplomák szükségesek, a kompetenciák, a tapasztalatok elismerése, és így lehet ezekre a szakmákra azt a képet adni, hogy profikra van szükség, különben nem fogják elismerni a nőket szakmailag. Nem lehet a karrier csúcsára vezetni a nőket a zöld munkahelyeken, hogyha nem ismerjük el a tapasztalatokat, a képzettségüket már pedig nagy, magas fokú szakképesítésre van szükség ebben a szektorban. Ez a második pont, amelyre nagyon oda kell figyelnünk. A ö, zöld szakmák szakképesítés igényét elismerni, hogy az odajutó nőket elismerjük. Harmadik megjegyzés, az Európai Szociális Alap igen fontos eszköz annak érdekében, hogy fejleszük a nők részvételét a teljes foglalkoztatásban, de főleg az új ágazatokban. Itt is általános mozgósításra van szükség foglalkoztatás minden szintjén, a politikai döntéshozatal minden szintjén nem lehet csak a politikusokat mozgósítani. Ahogy Maria Delcsával mondta, erre szükség van. De hogyha nincsenek olyan projektek, amelyek a szakmai körökből származnak, akkor ennek a dinamikának a kihasználása kerül veszélybe. Tehát kell legyen projekt, és kell legyen politikai akarat. Természetesen teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott, elnök asszonyunk tudja, hogyha a nők nincsenek döntéshozatali helyzetben a politikában, akkor nem fogunk sikert elérni. Úgy vélem, konkrét célokat, követeléseket kell megfogalmazni, hogy a nők elfoglalják az őket megillető helyet a politikában. Köszönöm szépen. Klász asszony. Elnézést kérek, hogyha itt most még egyszer kérem a szót. Marian Nedelcseva szólt róla. Amit ma megtehetünk, tegyük meg. És nyilván megtehetünk ma valamit a vidéki térségben élő nők számára, hiszen szeretnének részt venni a programokban. Nem magától értetődő, hogy női szervezetek elérik ezeket a nőket. És most a bizottság írja be a közös agrárpolitikájába, hogy a nőket igenis be kell vonni. Léteznek megfelelő női szervezetek, programokkal, és igenis ezeket be kell vonni a környezetvédelmi programokban, a fenntartatósági programokban. Ezt a dolgot pedig azonnal bevehetjük a politikába, és szerintem ez konkrét lenne. Egy másik dolog, tehát ez a professzorasszony, doktorasszony, és így tovább. Visszatérek a szociális térre. Szolgáltatások, ahol a nők aktívak. Gyakran van úgy, hogy a fenntartható gazdaságnak igénye van ezekre a nőknek, hiszen nagyon sok mindennel foglalkozni kell. Legyen az a célunk, hogyha új feladatok keletkeznek a zöld gazdaságban, a szolgáltatások területén, akkor ezeket a feladatokat pénzügyileg is el kell ismerni, és pozíciókkal is el kell ismerni. Szerintem ez egy szükséges követelmény lenne. Köszönöm, hogy elmondhattam. Thank you very much. Köszönöm szépen, Klász asszony. Sajn... Nem helyződek, más már nem kér szót a képviselők közül, ezért megkérdezem a többi részevőtől is, ha nem is képviselők, hogy kérnek-e szót. Yes. Igen. Yes, can you hear me? Mindenki hall engem? Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Azt hiszem nagyon fontos esemény a nőkkel kapcsolatban és szerepükkel kapcsolatban az a zöld gazdaságban. Fontos, hogy az Európai Parlament megtalálja maga álláspontját ezekben a kérdésekben. Nagyon örülök, hogy meghallgathattam az előadókat. Nagyon érdekes előadásokat hallhattunk. Ami engem illet, elnöke vagyok egy NGO-nak, Gender Fight Plus a neve. Feminista szervezet brüsszeli székhelyjel témáink között szerepel a nők és a klímaváltozás, nők és gazdaság, nők és környezet. Ahogy hallottam az előadásokat, a prezentációkat, úgy tűnik számomra, hogy valami hiányzik. Nagyon fontos dolog. Mégpedig, hogy kimondjuk, hogy átmenet időszakban vagyunk az egyik fajta gazdaságból a másik fajta gazdaságba. Átmenetben vagyunk nem csak gazdasági válság van, hanem környezeti válság, és erre választ kell adnunk. Van zöld gazdaság. Itt olyan fogalmakat használtak, hogy zöld növekedés, zöld munkalkalom, de hogy mi a zöld munka, azt senki sem határozza meg pontosan. A gazdaság zöldítése. Ilyenek hangzottak el, de nem teljesen világos, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak amikor megpróbálják meghatározni azt, hogy hogyan tovább a gazdaságban, hogyan álljunk át az egyik fajta gazdaságról a másikra, van egy lehetőség nekünk, nőknek, hogy részt vegyünk az új zöld gazdaság kialakításába. Kár volna ezt a lehetőséget elszalasztani. Egyfajta bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy hogyan Mm, fektessünk ebbe be, ö, Kínában, vagy máshol történjék ez, ö, szélenergiát használjunk-e, vagy mást. Sok kérdés merül fel, és mi nőkként ezekkel a kérdésekkel nem megfelelően foglalkozunk. Azt mondjuk, hogy a zöld gazdaságba vigyük be a nőket. Nem! A nők alakítsák a zöld gazdaságot. Ez a fontos kérdés. Ami pedig a jelentés ill, címét illeti a nő, nő szerepe a zöld gazdaságban. Inkább az legyen, hogy a ö, nő szerepe a zöld gazdaság alakításában. Hallottam az előadásokat, és úgy tűnt számomra, hogy amit kérünk, azt már sokszor kértük. Ö, több nő a döntéshozatalban, ö, több oktatást a nőknek, közelebb kerüljenek a műszaki jellegű munkákhoz mintha lenne egy modell, amelyet fel tudnánk állítani a gazdaságban, a ö, szociális ellátásban. Nos, szerintem ugyanazok a problémák a zöld gazdaságban, meg általában az életben a nők előtt. Próbáljuk meghatározni, hogy mi szükséges a jövőni zöld gazdaságban. Ha ezt nem tesszük, akkor mindig a tények után szaladunk, le vagyunk maradva. Akkor csak azt próbáljuk megállapítani, hogy még milyen munkahely maradt nekünk. Nem. Az a kérdés, hogy a nőnek mire van szüksége a gazdaságban. És nem fordítva. Köszönöm szépen. Thank you very Köszönöm szépen. Nem látom, hogy más kérne szót. Kérem az előadókat, hogy reagáljanak, ha kívánnak, vagy vonják le a konklúziót, ugyanabban a sorrendben, eh, ahogy az előbb, melyre először. Oké, Oké, oké, Yeah, thank you very much because Köszönöm szépen a repülőtérre kell mennem, hogy visszatérek Spanyolországba. Jegyzeteltem a hozzászólások alatt három megjegyzésem lenne. Az első, az utolsó az első megjegyzésem az utolsó hozzászólással kapcsolatos. Az legelején azt mondtam, hogy van különbség a zöld gazdaság és a gazdaság zöldítése között. Nagyon hasonlóan hangzik, de egyáltalán nem ugyanaz. A gazdaság zöldítése összefügg azzal, amit ön mondott. Ö, milyen gazdaságra van szükségük a nőknek? fontos meghatározni, hogy mit jelent ez a, zöldeti, mit jelent ez a zöldítés. A teljes gazdaság és a teljes társadalom kell csökkentse a környezeti hatását. Kell csökkenteni üvegház hatású gázok kibocsátását, a levegő és a vízszennyezését, stb. Különböző metódusok vannak. A kérdés az, hogy milyen eredményt érünk el. Hogyan javítjuk a nőknek a, az életminőségét. Például csökken akarjuk az európai gazdaság közötti hatását, akkor a távmunkát, vagy a rugalmasabb munkát kell támogatni. Otthonról is lehet dolgozni, nem kell közlekedni a munkahelyre. Ennek nagyon fontos kihatása lehet az emisszióra. Tudjuk, hogy a közlekedés az az ágazat, egyik azon ágazatoknak, ahol legtöbb gázkibocsátás van ez kihat a férfiak és nők életére is, akik a munkát és a magánéletet valahogy egyensúlyba próbálják hozni. Hogyha nem szükséges például a családi autó használata, az egyéni közlekedés, hanem jobban tudnak használni a közösségi közlekedés, eredményt érünk el. A nők ö, nagyobb arányban használják a közösségi közlekedést, mint a férfiak. Ö, például a közösségi közlekedés fejlesztésével a nők életén javítanánk. Ö, szólt a mezőgazdaságról. Mi történik a mezőgazdaságban? Hogyha ágazatonként nézzük át a gazdaságot, akkor különböző eredményeket találunk. Hasonlóképpen, ha földrajzilag elkülönítjük a területeket, akkor is más a helyzet Spanyolországban és Portugáliában, mint Németországban, Dániában, az Egyesült Királyságban meg kell értenünk, hogy a környezethez hogyan viszonyulnak a férfiak és a nők. Második fontos megjegyzésem, mi, én is úgy gondolom, hogy konkrét javaslatokra van ö, szükség. Létezik az összes szükséges környezeti politika. A nemzeti szinten ki kell dolgozni ennek a megfelelőjét a világ minden országában. Az emisszió csökkentés politikáját ki kell dolgozni. a biodiverzitás csökkenésével szintén helyileg kell foglalkozni. Hogyha a környezeti politikát így tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a munka ügyre való kihatások alig szerepelnek a tervezetekben. Van egy olyan terület, ahol nagyon sok munka vár ránk, mégpedig a munkaügyi politika és a környezeti politika összeegyeztetése, mert alig van a kettő között kapcsolat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Belei Sánchez asszony, most pedig megadom a szót Wintermeyer asszonynak. Köszönöm szépen. Az alapján, amit hallottam, sok mindennel egyetértek, két konkrét megjegyzésem lenne. A multinacionális vállalatokról hallottunk, a befolyásukról, és a nőkkel megvalósítandó szempontokról. Tehát nagyon fontos az, hogy a vállalatvezetéseket is meggyőzzük, hogy több nőt alkalmazzanak a vállalatokban, és az ILO-ban is van egy eszközünk, egy ilyen multinacionális deklaráció, illetve ajánlás, hogy a cégek hogyan fejleszthetnek ki ilyen politikákat. Tehát például a helyi emberek alkalmazása, és ide tartoznak a nők is. Ezeket az eszközöket népszerűsíteni kell és alkalmazni kell. Tavaly készült egy tanulmány arról, hogy hogyan lehet az ellátóláncot kizöldíteni. Tehát, hogyha egy nagy cég a kisebb a KKV-knek pénzügyi ösztönzőt ad, akkor ez egy nagyon hatékony mechanizmus. Esetleg alkalmazható lenne ez a mi céljainkra is. A második dolog, sokan hangsúlyozták, hogy fontos az, hogy a nők tanuljanak különféle műszaki dolgokat is. Tehát Németországban, Brandenburgban például a megújuló energiák területén kevés nő dolgozik, nem családbarát a munkaidő, de, de általában a munkafeltételek nem túl jók a nőknek. Volt egy nagyon érdekes példa, tehát mielőtt egyetemre kerülünk, a munkaügyi hivatalok kérdőíveket töltetnek ki, és akkor oda lehet írni, hogy mit tudom, a természethez közel szeretnénk dolgozni. És például legalábbis Németországban, hogyha van egy ilyen kérdés, hogy emberekkel szeretne dolgozni, igen, akkor több esélye van annak, hogy ilyen munkahelyre kerüljenek a nők. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. akkor miután meghallgattuk a részvevőket, és elkészültünk ezzel a nagyon érdekes meghallgatással és vitával, már csak annyit szeretnék mondani, hogy két dolog fogott meg. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló volt, hogy nem természetes az, hogy a zöld gazdaság egyenlő a nemi egyenlőséggel. Az is kiderült, hogy a válság a nőket érinti elsősorban. A válság főleg a fejlődő országokat érintette, a fejletteket is természetesen, de nem mindenkit ugyanolyan módon érint a válság. A válság a nőket pedig eh, máshogy érintette Nyugat-Európában és Afrikában. Történelmileg is igazolt, hogy a gazdasági források mindig egyenlőtlenül oszlanak meg, és főleg a nők hátrányára. És nagyon fontos, hogy aláhúzzuk, hogy a nők nagyon fontos hozzájárulást jelentenek a gazdasági fejlődés számára. Nagyon lényeges az is, hogy egyre több nő kerüljön döntéshozó helyzetbe, politikai területeken, de a gazdaságon, a vállalatokon belül is. Különféle tanulmányok arra is rámutatnak, hogy eh, a nőknek más az igazgatási stílusuk, nem annyira kockázatvállalóak, sokkal hosszú távúbb perspektívából tekintik a dolgokat, ez pedig egy nagyon jó kiegészítés jelentett a férfi vezetőkhöz a vállalatvezetésekben. Tehát így egy sokkal kiegyensúlyozottabb férfiak és nők közötti képviselet alakulhatna ki. Ez pedig a teljesítményre is kihat, és természetesen a cégek tőzsde értékére is. az is nagyon lényeges, hogy együttműködjünk a civil társadalommal, és hogy így is egyre több nőt juttassunk döntéshozó pozícióba. És Reding biztos asszony is elmondta, hogy ki szeretne dolgozni egy ilyen jellegű kezdeményezést. Hallottunk még a bér különbségekről is a férfiak és a nők között. És uh, arról is hallottunk, hogy nagyon sokszor kevés, illetve semmi pénzért végeznek a nők munkát. Tehát, hogy nem ismerik el a munkájukat. De ha elismerik, akkor is óriási különbség van a férfiak és a nők munkájának bérezése között. Ez pedig nem felel meg az egyenlő munkáért, egyenlő bért alapelvének. Ezzel is foglalkoznunk kell március másodikán. Tehát már 2011-ben elkezdtük az ezzel történő foglalkozást. Tudjuk, hogy Észtországban például 30%-os a különbség a férfiak és a nők bére között. Ez azt jelenti, hogy ezen a téren nagyon sokat tennivaló az Európai Unióban is. Sőt, a fejlődő országokban még több. Más tisztem nem marad, mint hogy köszönetet mondjak szakértőinknek, felszólalóinknak, a nagyon fontos hozzászólásokért, nagyon hasznos statisztikákat hoztak magukkal, nagyon fontos információkat kaptunk. Köszönöm a résztvevő kollégáknak is a részvételt, köszönöm a bizottságnak a részvételt. Ezennel pedig berekeztem ezt a meghallgatást. A témát természetesen a jövőben is folytatjuk egy másik alkalommal. Emlékeztetném a koordinátorokat arra, hogy fél hatkor a koordinátorok ülésére kerül sor, tehát fél hatkor.